most szavazásra fogunk bocsájtani egyéb esetben. Tájékoztattak engem arról is, hogy az elnökök értekezletén nem volt semmifajta ellenvetés a Júri Szakbizottság javaslatára vonatkozóan, két javaslatára vonatkozóan, a delegált aktusok elfogadására vonatkozóan. Hogyha nincs tehát semmifajta ellenvetés egy politikai frakciótól, vagy pedig képviselőktől, 24 órán belül, akkor az ajánlásokat szavazásra bocsátjuk,